Possiamo iniziare, colleghi? Kezdjük, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a szakbizottságban. Kezdjük a munkánkat gyorsan. Fogadjuk el a napi rendünket, ha senkinek nincs megjegyzése, ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak veszem. Kettes pont az elnök közleményei. Tájékoztatok mindenkit, hogy webstreamingen közvetítik a mai ülésünket, és rögtön rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, a bizottság jelentése a tanácsnak és az Európai Parlamentnek az állatok szállítás közbeni védelméről szóló tanácsi rendelet hatásáról. Janusz Wojciechowski az előadónk, és eszmecsere következik a jelentésről, aki kollégánk alelnök, aki a jelentéstevő, parancsoljon, meg is adom a szót, de először Ágnyú kolléga. Elnézést kérek, elnök úr, nincs angol tolmácsolás. Nem tudom, hogy a kollégáim hallanak-e angol tolmácsolást mert én így nem tudom követni a munkát. It's okay? Most már működik? Működik, kérdezi az elnök úr. Igen, nagyszerű. Nostro scambio di vedute rinviato. Nos, tehát akkor megismétlem, amit mondtam. Eszmecsere következik az állatok szállítás közbeni védelméről szóló tanácsi rendelet hatásáról, és második eszmecserét tartunk. Annak érdekében, hogy a szakbizottságunk, illetve az itt jelenlévő bizottság eszmét tudjon cserélni. Most a bizottság majd tájékoztat bennünket az állatok szállítás közbeni védelmével kapcsolatos helyzetről és változásokról, így jobban ki tudjuk, tudjuk majd értékelni alelnökünk által készített jelentést, tehát Wojcowski úr, jelentését. Először akkor a bizottságot hallgatnánk meg, utána beszélne az előadónk, és utána pedig a képviselők véleményét fogom kérdezni. Tehát először akkor a bizottsági a szó, parancsoljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hadd köszönjem meg a meghívást, hogy megengedik, hogy bemutassak néhány tájékoztatást, olyan tényleírást, amely bizonyal fontos háttéranyag lehet az önök további vitájához. Készítettünk egy elemzést a rendelkezési adatokról, amely azt mutatja, hogy a tényleges mértéke a a szállításnak hogyan arányul a, a vágóhídi célú szállításhoz. Hagy szóljam, hogy mutassam be az anyagot, meg, megkaphatják papíron amúgy is, vagy megkapják majd, ha kívánják, elolvashatják később is. A prezentáció a Traces anyagába alakul, amely csak az EU-n belüli szállítást veszi figyelembe, és kizárja a baromfi szállítást, bár adódnak ezzel kapcsolatban is adatok. Ha megvizsgáljuk a teljes képet minden állatfajra vonatkozóan, látható, hogy 63%-a a teljes állatszállításnak, illetve az állatoknak az EU-n belül 8 óránál kevesebbet utazik. Még 40 a, a, a szállított állatoknak a vágóhidra kerül szállítása, tehát általában indokolt a, a szállítás. Meg kell mondjam már az elején, hogy hatalmas eltérés mutatkozik az egyes fajták között. Ezen a diagramon azt látják, hogy az élő állatok szállítása hogyan alakul. Nem csak a vágóhidra, hanem bármifele szállítást láthatnak itt. Látják százalékos arányban, lebontva. A rúzsaszín oszlop a 8 óránál kevesebb, a 8-tól 29 óránál és a 29 órán hozzátartó utaztatást arányait látják. Millió számra vonatkozóan a marha 4,5 millió, a sertés 29,5 millió, a juhnál 4,2 milliót, a lóra 0,12 millió, és nyilván a varonfinál a legmagasabb az arány, 1216 millió állatot szállítanak évente. Ha, meg, ha megnézzük a, az utazás, a célállomásokat, a teljes állatállományra vonatkozóan. Látják, hogy a vágóhidra szállított állatok számát látják itt. Tehát a 4,5 millió teljes marha, szállított marha számból csak fél millió, az a 16 százalék utazik a vágóhídra. Ebből pedig mindössze 0,21 millió utazik többet, mint 8 óra. Ez 29%-a ennek a számnak. A leggyakrabban szállított állat a sertés, majdnem 30 millió látják, ebből, 10, ebből 41%-ot szállítanak a vágóhídra, és ezen belül csak 17%-ot utaztatnak hosszabban 8 óránál. Aztán látják ugyanezt a, a birkákra, a lovakra, és a, barom, a baromfira nincs lebontott adat, csak a teljes állat, szállított állatszám látszik a baromfira. Most bontsuk tovább a számokat az egyes fajokra vonatkozóan a tavalyi évre, 2011-es évre vonatkozóan 4,5 millió volt a marha szám. Ebből látják a rózsaszínnel a, vágóhidra szállított állatokat. Látják, hogy a többséget máshova szállítják, mint a vágóhíd. Míg a vágóhídra szállított állatoknál jó részt, azért 11%-ot szállítanak 8 annál rövidebb ideig, 8 annál hosszabb ideig pedig 4,6%-át szállítják az állatoknak. 2011-ben marhákra vonatkozóan. A sertésnél a vágóhidra szállított arány valamivel magasabb, de még így is 50% alatti. Túlnyomó többsége ezeknek az állatoknak, az kb. 10 millió állat, 34% kevesebbet utazik 8 óránál, míg 8 óra fölötti utat 2 millió állat tesz meg, ami 6,8% a teljes szállított sertésállománynak a juhokat főleg vágóhidra szállítják, látható, hogy a rózsaszín szelet határozza meg a kördiagramot, míg a nyolc óránál kevesebbet szállított és a többet szállított állatok aránya nagyjából azonos. Nagyon közel vannak egymáshoz ezek a számok, tehát a nyolc óránál többet is kevesebbet az állatok. A Sokkal alacsonyabb a vágóidra szállított lovak aránya. Itt kis, kisebb, természetesen a, a, állam, a szállított állatoknak a vágóidra szállított aránya kicsit kevesebb, mint 25 százalék. A 8 óránál hosszabb utazás dominál, tekintettel arra, hogy a a célállomás, mint tudják, ilyenkor általában Olaszországban van. Mint tudják, nagyon nagy az eltérés, a variáció nem csak a fajták között, hanem a célállomás, indulállomás tekintetében is. Látható a fő kibocsátó országok, kok láthatóak, a bal oldalon, jobb oldalon pedig a célországok. Általában az állatokat Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Lengyelországból szállítják, nagyon sok esetben spanyol, holland és olasz szélállomásra. Ez a viszonylat több mint 50%-át lefedi a szállított marháknak, azaz 2,5 millió marha utazik ezekből az országokból azokba az országokba. A sertések vonatkozóan más országok játszanak főszerepet, legfőképp ugye 67%-a 20 millió sertésnek Dániából vagy Hollandiából utazik, a fő importőr ország pedig Németország, amely a teljes szállított, EU-n belül szállított sertés utazásoknak 50%-aként célállomás. Ezek 2005-től 9-ig terjedő adatok átlagából vont mérlegez. A lovaknál az induló országok Lengyelország, Franciaország, Románia és Spanyolország, majdnem 70%-a az exportnak e négy országból származik, és az importőrök, mint már mondottam is, főképpen Olaszország, majdnem 50%, több mint 50%, és aztán Franciaország is a maga 30%-ával jelentős importőr. Ez volna tehát egy rövid, ám remélem az önök számára hasznos áttekintés arról, milyen mértékű a, a szállított állomány, és hogyan bontható le állatfajtaként, és a 8 óránál hosszabb, meg rövidebb ö, utaig utazhatott állatok vonatkozásában is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Molto bene, ringraziamo. Nagyon jó. Megköszönjük Legislav Mikó igazgató úrnak a beszámolót. Most világos a kép, megvannak a számadataink, és rá is térhetünk az értékelésre, meg is adom Vacsehovszki alelnök urunknak a szót. Janusz parancsolj! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę od podziękowań do... Köszönöm szépen, elnök úr. kezdjük az elején. Szeretnék köszönetet mondani önnek, elnök úr, hiszen nagyon jó ötlet volt, hogy az Európai Bizottságtól megkapjuk az összes releváns információt, amit csak tudtunk. Ez az információ nagyon fontos, hiszen így egész egyszerűen többet tudunk az összes jelenségről és folyamatról, amik az állatok szállítását érintik. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is, amért egy ilyen nagyon átfogó és mélyre hatoló i prezentációt készítettek elő számunkra. Számomra, mint jelentéstevő számára fontos elmondani, hogy ragaszkodni fogok ahhoz, amit a korábbi viták során is mondtam. a mostani bizottsági bemutató fényében is. Tehát jelentéstevőként, amit javasoltam önöknek a korábbiakban, az továbbra is igaz. Vannak problémák. Az élőállatok vágóhídra való szállításával kapcsolatban, és szerintem továbbra is ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy az ilyen szállításokat korlátozzuk. Ami a többi állat szállítási típust jelenti, a problémák nem annyira akutak, mint a vágási célból szállított állatok esetében. Úgy gondolom, hogy a hosszú távú szállítási útvonalak mennyisége és, és ezeknek a hossza, ez nem újdonság, hogy nagyon nagy. Egy akár 20 óráig tartó utazás nem feltétlenül borzasztó, azonban, hogyha állatokat szállítunk 8 órán keresztül, vagy ennél tovább, ez már problémás, és ezért érdemes odafigyelni rá. A parlament ezzel kapcsolatban már kifejtette a véleményét, egy írásos nyilatkozatot fogadtunk el e témában. Nem is olyan rég. Némileg meglepett az, amit Dáli biztos úr mondott a legutóbbi ülésünkön, amikor ő kijelentette, hogy nem látja okát annak, hogy az állatok szállításának a hatáját miért kellene csökkenteni. Számunkra azonban ez egy komoly probléma. És a probléma nem csak az állat szállításra vonatkozik kifejezetten, hanem vannak más gazdasági természetű aspektusai is ennek a kérdéskörnek. Ezt persze már megbeszéltük a korábbiakban, úgyhogy nem akarom elismételni. Összesen ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Grazie, Rendben, megköszönöm, János, és meg is kezdjük. A vitánkat már ketten jelentkeztek is szólásra, de Láns kolléga és utána Schmidt kolléga. Tessék! Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném megköszönni a bizottságnak ezt az áttekintést, de rögtön fel is tennék egy kérdést. Egy picit több részletet szeretnénk itt az adatokban látni. Én állati, állatfajonként és tagállamonként szeretném tudni a szállítási adatokat a vágóállatok szállítási idejére vonatkozóan 8 óránál kevesebb, 8 óránál tovább tartó szállítás, tehát ennyivel tovább tudna -e menni a bizottság. Ez nagyon fontos a mi eszmecserénkben. A második kérdés pedig a következő. Ha Dáli biztos úr logikáját követjük, és ugye az előttem szóló ezt említette a múlt heti hozzászólásában, akkor ezek az adatok egyáltalán nem relevánsak, mert az ő véleménye szerint a jogszabály jól működik, és minden, amit tennünk kell, az pusztán annyi, hogy ellenőrizzük, hogy milyen körülmények között szállítják az állatokat, és annak az okát, hogy miért szállítják az állatokat, nem vizsgáljuk. Ez Dáli biztos úr logikája. Én szeretném ezt a bizottságtól is hallani, hát persze ragaszkodhatunk a jelenlegi jogszabályhoz, megtarthatjuk ezt, de akkor az ellenőrzést, a szabályok betartatását meg kell erősíteni. Ez itt a kulcskérdés, hogyha egy olyan rendszert szeretnénk használni, amit úgy tűnik, hogy Dáli úr szeretne, ami csak a feltételeken alapszik, és időkorlát nincs, ez csak akkor működik, hogyha nagyon szigorúan betartják a normákat, és ellenőrzik is ezeknek a betartását, és valamennyi tagállamban ugyanolyan szigorú az ellenőrzés. Így el tudjuk kerülni azt a helyzetet, hogy egyes fuvarozók Ausztriát például kikerülik, mert tudják, hogy Ausztriában szigorúbb az ellenőrzés, mint más tagállamokban. Úgyhogy kérdezem, hogy a bizottság meg tudja nekünk ígérni, hogy szigorúbb ellenőrzést, végrehajtást vezetnek be, és ezt hogyan fogják tudni elérni, hiszen a tagállamok a felelősek a jogszabály végrehajtásáért és a végrehajtás ellenőrzésért. Kérdezem a bizottságot, hogy egyetértenek-e velem abban, hogy ha mondjuk nem tudjuk elérni a szigorúbb ellenőrzést és végrehajtatást, akkor egy másik fajta rendszer kell, rendszert kellene bevezetni, méghozzá az időkorlátozás bevezetésére gondolok. És Köszönöm. Schmidt kolléga, és utána Luis Capola. President, uh, thank you. I'd uh, pick up. Köszönöm. Ott kapnám fel a szállat, ahol a jelentéstevő abba hagyta az érvelését. Ez nagyon kényes kérdés, nagyon sok érzelmet kavar, ezt is tudnunk kell. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy a bizottság legalább némi számadattal többet tett világosan, mint korábban. Ám továbbra is fel kell tennünk a kérdést, hogy miért szállítják ilyen sokat az állatokat. Nincs elég vágóhíd, vagy multiplikátor hatások, vagy esetleg bizonyos gazdasági modellek miatt. A frakcióm nem támogatja a 8 órás szállítási küszöböt, de én de több eltérő vélemény van a frakción belül is. Lesznek módosítók, ám a jelentés lényege szerintem a 8-as bekezdésben áll, ahol a jelentéstevő kimondja, hogy a szabályozási csomag úgy, ahogy van, nem működött. Meg kell vizsgáljuk ennek okait, meg a végrehajtás mikéntjét az egyes tagállamokban, felül kell vizsgálnunk mindezeket, és a helyi húsfeldolgozókat és mészárszékeket úgy kell elhelyezni, ahogy, a, ahogy kiszolgálják a piacot. Tehát nem a a probléma, hanem a mezőgazdaság gazdasági modellje, amely fenntarthatatlan. Nem csak ebben a témában, másban is érzékelhető ez. Ilyen szellemben terjesztünk be módosítókat, különösen az utaztatási időről, és az EFSAS tudományos ajánlásait is, a, a 12-es ajánlásait is, a jobb ö, ö, szellőztetés, a lószállítás tekintetében is meg kéne szívlelni, és fel kell építeni azokat a kapacitásokat helyi vágóhidak révén, amelyekkel megjelezhető a hosszú utaztatás, az EU állami támogatásait is felül kell vizsgálni ebben a tekintetben, és az, az egészségügyi higiéniai előrásokat is, amely szintén ez irányba hat. Sokkal, és akkor a büntetések rendszerét is egységesíteni kellene Európában, egy sokkal hatékonyabb végrehajtatási rendszert kéne bevezetni hasonlóan ahhoz, amit az állatjóléti jelentésben javasoltak, sokkal szorosabban együttműködve a tagállamok, a bizottságok között az átlátható információk mentén egyes tagállamok nem adták meg olyan mértékben az információt ezekről, ahogy ez kellett volna a, a mérföldkövek be nem tartásáért világos büntetéseket kell kiszabni, és a felügyeleti szerveknek is a vizsgálatokra jelentősebb forrásokat kell adni, hiszen a átlátható jó betartási rendszerhez ez is kell. A jó gyakorlatokat is jobban kéne forgatni, és azok, akik akarják, emelhessék a normáikat, a minőségi normáikat, és a képzési kurzusokat is ennek megfelelően kell meg szervezni. Ezeket tenném bele a javaslatba, a jelentős erősítve azt, és végül gratulálok a jelentéstevőnek, hogy a nagyon kényes kérdésben ilyen szilárd álláspontot alakított ki. Luis, poi Agnew. Luis, és utána Agnew kolléga. Obrigado, eu queria eh, falar em nome do meu próprio grupo. Köszönöm. A frakcióm nevében és Kadenbach árnyék jelentéstevők nevében, aki sajnálatos módon most nem tudott itt lenni, a következő megjegyzéseimet szeretném elsorolni. Először is Bocsakovszki úrnak rendkívül hálásak vagyunk a munkájáért. Azért is, ahogy megosztotta velünk a véleményét, mielőtt leírta volna. És szeretnék néhány pontot hangsúlyozni, ami szerintünk nagyon fontos, és amelyekkel kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani. Néhányat Schmidt úr már felvetett, de azért én is szeretném megemlíteni őket. Kartenbach asszonyt nagyon aggasztja az, hogy egy meghatározatlan számú állat szállítására kerül sor egyik országból a másikba. Így csak a második országból derül ki az, hogy honnan származnak az állatok, és ezt a, az eljárást szerintünk a lehető legnagyobb mértékben el kellene kerülni. Az ennyikentéstevő asszony egyetért az előadóval, amikor az előadó azt mondja, hogy kellene, hogy legyen egy hálózat, amely kis vágóhidakból áll. A higiénia és az élelmiszerbiztonság szemszögének a figyelembevételével természetesen, de ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek esetében túl messzire mentünk már, nagyon sok vágóhíd ennek következtében be kellett, hogy zárjon, és ez vezetett ahhoz, hogy hosszabb utakon szállítják az állatokat. A jelentés a szállítási idő tekintetében nagyon kiegyensúlyozott. Hangsúlyoznám én is azt, ami már elhangzott, hogy bizonyos tagállamok földrajzi jellegzetességei miatt kivételekre kell sort keríteni. Az én tagállamom is periférián van, ezért néha nagyon nagy távolságokat kell megtenni az állatoknak. Tehát kell, hogy legyenek kivételek, de azért az alapelveket nem szabad szem elől téveszteni. Ez helyes megközelítés. Aztán a rendelkezésünkre álló adatok harmonizálása, illetve információ a hatályos szabályokról. Sajnos problematikus, hogy a tagállamok nagyon is különböző módon alkalmazzák a jogszabályokat, és mivel ez egy közösségi politika, biztosítani kéne, hogy a lehető leginkább harmonizált módon hajtsák végre. Nagyjából elégedettek vagyunk ezzel a jelentős tervezettel, néhány még tovább javítani képes módosító indítványt azért be fogunk nyújtani, és nagyon szívesen veszünk más módosítókat is. Ágnyó kolléga, és utána visszaadom a szót a elnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. Egy-két dolgot megismétlek, amit már korábban elmondtam, azért, mert úgy gondolom, hogy fontos. Én szerintem ezt a témát teljes mértékben rossz módon közelítjük meg az a vélemény alakul ki, hogy az Európai Parlament jogszabályt fogad el, hogy a vágóhídi állatok szállításának ideje csökkenjen, és ezáltal az állatjólét javulni fog. Hát ha valaki egy kamionban áldogál, egy állat egy kamionban áldogál, ez nem nehézség. Hadd mondjak el egy rövid történetet egy gazdáról, akinek eltűnt az egyik állata, azt gondolta, hogy ellopták. Hónapokkal később, nem egy héttel később, hanem hónapokkal később találták meg ezt az állatot, élve szerencsére és állatorvosi kísérlettel hazahozták, beszorult valahova. De az utazás az állatok szállítását könnyítik, hogyha nem ettek és ittak ivás előtt, hiszen akkor elkezdenek emészteni, kérőzni, és utána természetesen a bélfolyamataik is beindulnak. Hát nyilván, hogyha valakinek a gyomra tele van, ez egy állatra is érvények, akkor beindulnak ezek a folyamatok. Nem lehet mondjuk összekeverni a különböző állatfajokat, az amelyiknek szarva van szarvatlan állattal, vagy túl nagy termetű, túl kis termetűvel, és így tovább. Ezek az igazi kérdések, amelyeket a szállításnál tudni kell, vizsgálni kell, és itt nem feltétlenül az út, út melletti ellenőrzésről van szó, Hát a vágóhídra, ha megérkezik a szállítmány, nem lehet elrejteni, hogy a szabályokat megsértették. Az Egyesült Királyságban a kereskedelmi normákat vizsgáló ügynökség működik, illetve az RSPCA, amely egy jótékony szervezet, szintén a normák betartását vizsgálja az egész országban. És nagyon nagy szégyen egy brit gazdának, hogyha bármelyik szervezet a kettő közül eh, lefüleli, leleplezi eh, valaki például öngyilkosságot követett el, amikor kiderült, hogy az egyik alkalmazottja eh, disznókat bántalmazott, és erről egy film került fel az internetre. Általában a közvélemény elítélésétől félnek a gazdák, és ezért tartják be a rendelkezéseket. Nos, ez a jelentés biztos, hogy elkerül majd a plenárisra, ahol tudom, hogy az 54 spanyol képviselő szavazni fog. Spanyolországban ugye a bikákat a köz, az, e- köz szórakoztatására használják, én a lehető legszigorúbban ellenzem azt, hogy ennek az országnak a képviselői állatjóléti kérdésekben jogszabályokat fogadhassanak el, amelyek brit gazdákra érvényesek. Arra van szükségünk, hogy a meglevő jogszabályokat jobban betartsák, semmi újdonság nem kell. Köszönöm. Nos, akkor visszaadom alelnök úrnak a szót, és utána Británnak. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Polsakovszki úrnak köszönetet mondani. Kiváló és nagyon a kiegyensúlyozott állásfoglalás tervezetért. Úgy vélem, hogy számos problémára kell még koncentrálnunk, nem csak a 8 óra kérdésére. Persze, ez egy jól csengő kifejezés, amit használhatunk, hogyha 8 órára koncentrálunk, de ez nagyon egyoldalúvá teszi az ügyet, és nem a teljes igazságot fedi le. Általánosságban a jogszabályok betartását és az ellenőrzést meg kell er- erősítenünk, hiszen látjuk, hogy itt vannak a hiányosságok. És hadd mondjak valamit, ami lehet, hogy borzasztóan hangzik. Az egyik utolsó állatszállítással kapcsolatos botrány Kelet-Európában, Törökországban tartottak állatok, és nagyon komoly állatvédelmi problémákat fedtek fel azok a, az állatvédő szervezetek, amelyek nyomon követték ezt a konvolt, és látták, hogy igazából csak a szállítóknak egy harmada tartotta be a szabályokat, és szerintem érdemes ezt is felvetnünk ebben a vitában. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy nagyon jó jele a haladásnak az, hogy egyharmad már végrehajtotta a szabályokat, de hát ez azt is jelenti, hogy kétharmad nem hajtotta végre. Azt kell szem előtt tartanunk, hogy a munkánknak legyen értelme, és ami jogszabályt hozunk, azt tartsák be. Ezért több és több és több végrehajtást szeretnénk látni. Kell, hogy legyen egy GPS rendszer, ami nyomon követi az összes szállítást, kell, hogy legyen elégséges mennyiségű adatunk, hogy tudjuk ellenőrizni a teljes közös piacot nap mint nap. És amikor a hosszú távú szállításról beszélünk, illetve arról, hogy miért vannak ma, manapság ennyire messze a vágóhidak nagyon sok államban azt látjuk, hogy a kicsi és közepes méretű vágóhidak bezárnak, és egyre kevesebb vágóhíd van. Ez egy olyan változás, amely korlátozza a gazdák szabadságát, mégpedig a lehető legrosszabb módon. A legtöbb gazda számára egyetlen egy vágóhíd hozzáférhető, és ez a versenyképesség szempontjából, valamint a termelékenység szempontjából nagyon rossz. Úgy gondolom továbbá, hogy a vidékfejlesztési programokról szóló vitában, illetve általánosságban a vidékről szóló vitában meg kellene bizonyosodnunk arról, hogy a kicsi vágóhidak védelméről is beszélünk. A Komagrival együtt vagy talán egyedül kellene egy saját kezdeményezésű jelentést megfogalmaznunk, ahol megvizsgáljuk azt, hogy miért is tűnnek el a kicsi vágóhidak, és hogyan tudunk felépíteni egy olyan rendszert, amely talán könnyebbé tenné számukra azt, hogy túléljenek. Szerintem ez nagyon fontos. Ez az állatok érdeke, az állat szállítás érdeke, de ugyanakkor a vidék fejlődésének is az érdeke nem csak a higiéniáról van szó, sokkal többről. A higiéniai szabályok önmagukban nem okoznak problémát, inkább a kifizetési rendszerek azok, illetve az ellenőrzések finanszírozása túlságosan költséges a kicsi vágóhidak számára. 20 kilogrammonként óriási összegekre tud rúgni ez a költség, és ez a legfőbb hátránya a kicsi vágóhidaknak. De hadd hangsúlyozom, hogy szerintem ez egy jó jelentés, legalábbis jó kiinduló pont. Kiváló munkát végzett a kolléga, jól kiegyensúlyozta ezt a az élénk vitát, és tudjuk, hogy nem könnyű döntéseket hozni. Britta, e poi Gerling. Köszönöm szépen. Britta következik, és utána Gerling kolléga. Köszönöm. Először is arra szeretnék utalni, hogy az állatszállítás nem csak az idő függvénye, hanem ahogy a bizottság szépen ábrázolta, többféle célú is lehet, nem csak a vágóira szállítnak állatokat, hanem tenyésztési céllal, vagy, vagy fedeztetési célral, sok egyéb célral szállítanak állatokat. Az, hogy pusztán a 8 órás utazás vetületében tárgyaljuk ezt a kérdést, szerintem túl elnagyolt kezelése a kérdésnek. Mindig meg kell vizsgálnunk, hogy hogy mennyire sokféle Európa, nagyon sokrétű az mezőgazdaság is, az állattenyésztés is nagyon különféle. Vannak ö, olyan országok, ahol nagyon távol vannak egymástól a gazdaságok, vannak kis gazdaságokkal bíró országok, vannak nagy gazdaságokkal bíró országok. Például a, a sertésnél, a szárnyasnál lehet hogy ugye 8 a kevesebbet utaztatják az állatokat, nagyon világosan magyarázható azzal, hogy éppen ezeknél az állatoknál nagy számban tartják az állatokat, általában közelebb van a vágóhíd is. Ugyanakkor az is kérdés, hogy hogyan számoljuk az időt, hogy amikor az első állat fölteszi az első lábát a teherautóra, onnantól indul a, a, a számolás, vagy amikor elindul a teherautó, előfordul, hogy körbeutaztatnak állatokat egyik gazdaságtól a másik, akkor hogyan számolják az időt? Ez nem tükröződik a, a számokban. Tehát itt is differenciáltabban kellene vizsgálni a, az adatokat. Aztán nézzük meg azt a gondolatot is, hogy honnan utaz melyik régiókból utaznak az állatok sokat, éppen azok a régiók, ahol nagyon sok kicsi farm gazdaság működik, azok a kicsi gazdaságokat éppen, amiket a mezőgazdasági politika folyton meg akar védeni. Ezekkel kapcsolatban azonban egyre magasabbak a költségek. Ugye össze kell gyűjteni az állatokat valahol, oda kell őket vinni, aztán onnan tovább kell vinni őket, és aztán a betegségek átadásának kockázatával is számolni kell hiszen a különféle, többféle gazdaságból összeterelt állatokat egyben tartják, ott megint csak felmerül a, a fertőzések kockázata. Itt is felelősen kell eljárnunk, és felmerül a kérdés, nem volna jobb inkább a szállítás minőségére koncentrálni. Ugyanaz az az emberekkel. Egész más mondjuk egy, egy első osztályú ICC vonaton utazni, akár hosszabban is, mint mondjuk átsorogni egy buszperonján. Tehát meg kell nézni azt is, hogy milyen minőségű az utazás, nem csak az óraszám olyan, olyan fontos. Nekem ez túl megint csak egy, egy típusú, egy, együgyű számolása a dolgoknak. Azt is aztán meg kell vizsgálni, hogy a, a, a gazda hogyan választ például vágóhidat. Lehetne jobban koncentrálni a vágóhidakat, de az irányelvek végrehajtása, az ellenőrzések, de más tényezők is, például a munkaerő beszerzése nehézség, nehézé teszi a kis vágóhidak fenntartásának célját, tehát szakembereket kíván egy vágóhíd, nem mindig könnyű őket beszerezni, ez is gond a kis vágóhidak esetében, holott és azt az is kérdés, hogyan jut hozzá a, a gazda a piachoz. Ha csak egy vágóid működik a környéken, az már nem piac, az nem versenypiac, újra mondjuk az agrárreform vitája során, hogy azt akarjuk, hogy a gazdák vállalkozóként viselkedjenek. Hát a vállalkozó, akkor kell legyen piaci választása is. Aztán arra is figyelemmel kell lennünk, hogy ne az almát a körtével méricskéjük össze. Tehát ne keverjük ide például a, a szabadidős felhasználású állatok utazását. Ez is Persze közvita tárgya kell legyen a lobby, lobbistákkal való tárgyalás során, meg kell mondjuk, hogy arra is figyelnünk kell. Tehát nem csak a, a mezőgazdasági szállításra kell figyelmennünk, hanem a magáncélú utaztatására is az állatoknak. Tehát van mit vitatni ezen, a, van mit tárgyalni ezen a jelentésen, intenzív módon, de szerintem meghatározható az út. Még egyszer mondom, a minőségekkel koncentrálunk, az ellenőrzésekre, az európai jogszabályok végrehajtására, ami egy, egyébként általános probléma, hogy nem rendesen tartják be a tagállamok ezeket a jogszabályokat. Grazie Britta, onorevole Gerl. Köszönöm Britta, Gerlin kolléga, és utána Esvert kollégával zárunk. Thank you. Um, I'm not going to go... Köszönöm. Most nem fogok végigmenni a végrehajtásra kapra vonatkozó összes érven, ezek már elhangzottak. Tudom, hogy a bizottság egy kicsit elkeseredetté válik, amikor valami olyasmivel nyaggatjuk őket, amiről úgy gondolják, hogy ők nem tehetnek semmit. Például ez a végrehajtás. De hát egész egyszerűen kudarcot vallottak, nem tudtak semmit tenni ennek érdekében, hogy változtassanak, hogy változás történjen és megtörténjen a végrehajtás. Néhány konkrét módosításról szeretnék beszélni, amit én fogok benyújtani. Ez a különösen lovak szállításának nagyon szigorú időhatárok közé szólítására vonatkozik. Vannak olyan EFSA által is végrehajtott és nagyon részletes kutatások, e, például a Granda 2010-es, 2011-es és más számos vizsgálatra szeretném felhívni a figyelmüket, ami azt jelenti, hogy nagyon konkrétan és az általános elvektől eltérően kell tekinteni az, a lovak szállítását és a lovak szállításának időhatárait. Szeretnénk, hogyha a vágó lovak szállításának az időtartamát maximalizálnánk. A vágó lovak nagyon illetve a nem vágó lovak szállítása nem annyira problematikus, mert ezek nagyon drága állatok, és odafigyelnek rájuk. Azonban a vágó lovak szállítása esetében vannak problémák. Tudjuk, hogy az egész Európai Unió mondjuk keleti határaitól, Ukrajnától, Oroszországtól az országokba, Európai Uniós országokba behozzák ezeket a lovakat, és itt felteszik őket valamilyen kamionra, és tovább szállítják hosszasan, hosszasan. Ez elfogadhatatlan amikor a legközelebb lóból készült ragut esznek, vagy egy belga ló sztéket, gondolják végig azt, hogy honnan származik ez, és milyen utat tett meg. És igenis, a hatáskörünkön belül van az, hogy itt és most tegyünk valamit, és ez a legszélesebb körben vett mezőgazdaságot nem fogja érinteni és befolyásolni. Chairman, thank you very much. Uh, I think... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság egyetért abban, hogy az állatszállításban az állatjólétet nagyon fontosnak tartjuk. De azzal, hogy a szállítási időt 8 órában korlátozzuk, ez szerintem nem megfelelő eszköz. Nem fogja elérni azt a célt, amit mi kitűztünk, hogy magasabb állatjólétet, magasabb minőségi, jobb minőségű állatjólétet érjük el. Elnök úr, hogyha rossz a rossz a állat jólét az ilyen szállító kamionokban, akkor már egy óra is sok ebből a szállításból. Azonban, hogyha a szállítási körülmények megfelelőek, tehát jó minőségűek, akkor azok az állatok, amelyek mondjuk 10 órás utat tesznek meg, kevésbé kerülnek stressz helyzetbe, jó körülmények között mondjuk 10 óra alatt, mint hogyha betartják a 8 órás határidőt, de nem megfelelő körülmények között, pihenőt tartanak, és utána még egy 8 órás útnak teszik ki az állatokat, teszik ki az állatokat. Tehát értik, amit mondok, hogy ez a 8 órás korlátozás nem fogja elérni a célt. A másik pedig, mi ezeknek a szállításoknak, ennek a szállításnak az oka, és én itt a saját tapasztalatomra támaszkodom. El kell, hogy ismerjük, hogy a minőségbiztosítási normák, amelyeket a nagy kereskedő cégek megkövetelnek, azt jelentik, hogy ők kívánják ellenőrzésük alatt tartani a vágóhídi szolgáltatásokat. És ehhez viszont sokszor hosszas utakra van szükség. Az Egyesült Királyságban például van olyan, hogy csak egy vagy kettő elfogadott vágóhidat használnak a termékek előállítására. Úgyhogy a kicsi, helyi vágóhidak használata valószínűleg nem fog változtatni az állatjóléti kérdésekkel, a másik pedig, hogy egyáltalán nem lesz gazdaságos, ezt mondanám a kollégáknak. Végül pedig még hadd mondjam el azt, hogy nincs szükségünk több szabályra, hanem a szabályok egyetemes alkalmazására van szükség mind a 27 tagállamban. Köszönöm szépen. Nagyszerű, mondja az elnök úr, mindenkinek megköszönöm a részvételt a vitában. Én is szeretném megköszönni Vocsovszki alelnök úrnak a jelentését, a munkáját, és ahogy a bizottságnak is mondtam, és ugye több kolléga is elmondta, hogy különbséget tegyünk a vágóállatok szállítása között, illetve a további másfajta szállítás között, amikor állatokat más helyszínekre szállítanak, ahol hízlalják őket, vagy egyéb dolgok következnek be. Megköszönöm tehát, és a zárszóra odadom egy picit a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A 9-es pontban teszek különbséget a szállítási időben. Tehát itt leírom, hogy a vállalatok szállítási idejének 8 órára csökkentése egyfajta kategória. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit, nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket, és kíváncsian várom a módosító indítványokat. Azt hiszem mindannyian ugyanabba az irányba kívánunk elmozdulni. Remélhetőleg közös erőfeszítéssel sikerül jó véleményt elkészítenünk. Egy valamire utalnék, csak több kolléga említette ezt a problémát. Smith úr talán ő volt az, aki a legvilágosabban fogalmazott. A probléma a következő. Ugye a gazdasági modellről van szó, tehát mi nem csak az állatok szállításáról beszélünk, de a szállításra vonatkozó rendelet kihat a gazdasági modellre is, ami előnyösebb lesz az érintett gazdának. Tehát a cél az az, hogy ne abba az irányba menjünk, amiben most az EU gazdaságai mennek. Tehát ne azt érjük el, hogy koncentrált lesz a termelés. Hatalmas feldolgozó központok alakulnak ki, feldolgozó üzemek. Tehát próbáljuk megtartani azokat a kisebb regionális vágóhidakat is, amelyek az általános gazdasági egyensúly fenntartásában fontos szerepet játszottak. Ezeknek az eltűnése csak rontaná a gazdák helyzetét, és sajnos az lesz a végeredménye, hogy nagy befolyással bíró csoportok diktálják a körülményeket és feltételeket a gazdáknak. Tehát a gazdák azoktól függnek, akiknek az állataikat eladják. Elnök úr, lenne egy kérésem, hogyha ez lehetséges. Nem tudom, hogy van -e erre lehetőség, de szerintem jó lenne mondjuk megvizsgálni, hogy hány ilyen kisebb vágóhíd működik jelenleg. És hogy hogy változott ezeknek a kis vágóhidaknak a helyzete, hogy mennyi szűnt meg, vannak-e erre vonatkozó adataink, ez nagyon érdekes és hasznos információ lehetne. A hazámban, Lengyelországban beindult ez a folyamat, nagyon gyorsan elkezdtek eltűnni a kis vágóhidak, és tulajdonképpen így nem is tudjuk teljesíteni, azért, mert nem tudták teljesíteni azokat a magas szintű követelményeket, amelyeket előírtak, tehát így ez az szektor hatékonyságát is érintette. Tehát én a bizottsághoz fordulnék igaziból, hogy a végső döntésünk meghozatala előtt hadd tudjuk ezt figyelembe venni. Ugye a módosítókat fogjuk majd megfontolni. A bizottságtól kérdezem tehát, hogy tudnának-e ezelőtt adatokat szolgáltatni nekünk, hogy most mennyi ilyen kisebb vágóhíd van, és mennyi volt korábban az elmúlt évtizedre vonatkozóan mondjuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó, akkor most emlékeztetek mindenkit, hogy a módosítók benyújtási határideje május 30-a déli 12 óra. És akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt, rá is térünk a negyedik napi rendi pontunkra. A bizottság újra kíván szólni? Nem. Jó. Ja igen, elnézést kérek, talán ké- konkrét kérdést intéztek a bizottsághoz, ugye? Akkor megadom mégiscsak a szót parancsoljanak. Possiamo andare avanti al punto... Nem, mégsem. Jó, nem kívánok szólni, akkor mégiscsak folytathatjuk a negyedik napi rendi pontunkkal. Tehát az agrárpiaci rendtartás következik, az egységes KPS rendelet. Most ez már a harmadik alkalom, hogy eszmecserét folytathatunk talán nem fordítottunk elég nagy figyelmet ennek a fontos témának, ugye a kapreform kapcsán. A másik kettőt ugye alaposan tár- tárgyaltuk, és ezért is nagyon fontos, hogy Michel Dantin most kicsit összefoglalja nekünk a lényeget, és nagyon nagy örömmel meg is adom neki a szót, hogy egy picit mindenki tájékoztasson, és az eszmecserét megnyithassuk. Parancsolj! Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A KPS-ről szóló jelentés már nagyon régóta óriási érdeklődésre tart számot. Ma is elmondható, hogy vitáknak és rendkívül szenvedélyes állásfoglalásoknak a tárgyát képezi. Ez a szöveg alapjában véve egy jogi jellegű szöveg, és nagyon fontos munkát kellett a jogászoknak elvégezniük rajta. Nekik köszönetet mondok most, csak úgy, mint azoknak is, akik segítséget nyújtottak nekem, az asszisztensemnek, Hellennek, a bizottság, a szakbizottság titkárságáról, és a többieknek. Megpróbálom a lehető legegyszerűbben bemutatni a dolgokat. Először is azt mondanám el, hogy a jelentésemben három csomagot szeretnék, három ügyet integrálok. Ezeket vagy nemrég hagytunk jóvá, vagy a háromoldalú tárgyások még folyta, folynak róluk, de a parlamentnek már világos álláspontja van. Az egyik a tejcsomag, a másik olyan rendelkezések, amelyekkel kapcsolatban Garcia Perez kollégánk dolgozik, ez a forgalomba hozatai normák, és szeretném újra integrálni a jelentésbe még azt a témát is, amelyet jelen pillanatban a három adó tárgyalások során vizsgálunk, és Dorfman kolléga felelős érte. Őszintén úgy gondolom, hogy ez a három rész, amelyekről a parlamentben, legalábbis a, a szakbizottságunkban néhány hete szavaztunk, nem kellene, hogy nagyon sok módosítás nyújtsunk be hozzá, hiszen fontos lenne, hogy nagy többséggel fogadjuk el. Persze ugyanakkor tudom, hogy a képviselőknek joga van megpróbálni módosítani. Még ha néhányan szeretnének visszatérni a múltba, akkor is elmondható, hogy ez nem jellemző a többségre. Nem szeretnénk azokat a típusú intervenciókat amely, visszahozni, amelyeket a 60-as, 80-as években alkalmaztunk. Ezért azt javaslom, kedves kollégák, hogy a következő elvet alkalmazzuk. Ezeket a, a tényeket mondjuk el a gazdáknak, és hozzunk létre olyan szervezeteket, támogassuk őket olyan szervezetek létrehozásában, amelyekben ők tudják a piacot szervezni majd. Tehát a termelői szervezeteknek, a, ez ezeknek a idézőben leányvállalatainak kell majd megoldaniuk például a versenykérdéseket is. A 42. cikk a Lisszaboni szerződésben lehetővé teszi, hogy tanácsi és parlamenti rendelet a 101. cikk 1-es bekezdését a versenyjogról a közös agrárpolitika tekintetében módosítsa úgy, hogy nagyobb hatáskört adjunk a gazdaszervezetek kezébe. Ez tehát egy lehetséges út. Már vannak is kezdeményezések, de ezek nagyon sokszínűek egyes országokban és más országokban, és a versenyhatóságok is nagyon máshogy állnak hozzá a dologhoz. Tehát itt tiszta vizet kell önteni a pohárba egyes az országok között nagyon különböznek a nemzeti jogszabályok, tehát egy oldalról, más oldalról a gazdaszervezeteknek is nagyon más a szerepe és nagyon más a szervezettsége országonként. Ezt figyelembe kell venni. A német alkotmány gyakorlatilag, tehát a német ö, esetjog, ha mondhatom így, nagyon különbözik attól, ami például Olaszországban van, ahol gyakorlatilag egy antitrust jogszabály van életben. Nagyon más tehát a nemzeti szabályozás a két országban. Na már most három-négy terület van, ahol a termelés tekintetében óriási viták folynak, és ahol az Európai Parlament relatíve világos álláspontot tudott elfogadni. Albert Dess kollégánknak volt köszönhet az egyik ilyen siker, tavaly. Az egyik a cukor kérdés, amelynek kapcsán szeretném, hogyha a kapcsán a kvótarendszert visszavezetnénk 2020-ig. Kiegészítő rendelkezéseket is el kell fogadni ehhez, amely lehetővé teszi, hogy tovább fejlődjön a piac a cukorpiac. Tehát, hiszen szeretnénk egy nem kvótákon túli, hanem kvóták alatti cukorpiacot elérni. 2018-ban az Európai Bizottság egy jelentést nyújthatna be azokról az eszközökről, amelyeket 2020 után tudunk majd alkalmazni a piacon, hogyha szükség van rá. Aztán a borral kapcsolatban. A korábbi állásfoglalásunknak megfelelően azt javaslom, hogy a jelenlegi szöveget egy módosított dátummal vezessünk vissza, hiszen az Európai Bíróság esetjoga alapján elmondható, hogy egy korábbi határozatában éppen a, arra utalt, hogy a 2000, hogy a jogszabályban most egy időhatár van meghatározva, és ezt az időhatárt szerintem ki kéne tolni konkrétan. Azt javaslom, hogy 2030-ra, amivel megoldható lenne a probléma. Ennek a résznek a visszatétele a jogszabály szövegébe kompromisszumos módosítások előtt nyitná meg a lehetőséget, és így a magas szintű munkacsoport következtetéseit bele tudnánk vonni a megoldásba. E munkacsoporttal kapcsolatban elmondom, hogy nagyon sajnálatos, hogy a parlament nem vett részt ebben a munkában nem maga a parlament, hanem a parlament, nem a parlamenti képviselők vettek részt ebben a munkában, hanem a parlament munkatársai, ha mondhatom így. Na már most, a tej kérdése. Mindannyian elmondták, hogy sajnálatosnak tartják, hogy a tejcsomag nem teljes megoldás, nem tudunk véget vetni a kvótarendszernek, hiszen a néhány héttel ezelőtt elfogadott rendszer sem elég hatékony. A néhány héttel ezelőtt elfogadott rendszer nem fog visszatérni a korábbi rendszerhez, tehát nem mondhatjuk még el, hogy a rendszer nem működik, nem tudjuk, hogy hogy működik, mivel csak most fogadtuk el. Egy válság esetében lennének olyan rendelkezések, akik az önkéntesen a termelés csökkentő gazdákat támogatnak és kártanítanák. Például a 2009-es helyzetre hívnám fel a figyelmet, amikor egyes termelők kihasználták, mégpedig elég szemérmetlenül a rendszerben rejlő lehetőségeket. Ezt szeretnénk elkerülni a jövőben. Itt és majd a későbbiekben is szívesen vállalkozom arra, hogy megválaszom a kérdéseiket. Köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, akikkel egyenként is nagyon sokat találkoztam, és kétszer mindannyian összeültünk eszmét cserélni. Köszönöm. Bene, grazie Michelle, iniziamo. Köszönöm szépen, Michelle. Kezdjük is meg rögtön a vitát. Hirácsa Kászia Pereznek megadom a szót. Gracias, señor presidente. Quería, por supuesto... Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem, hogy először is köszönetet mondok, mondok Danten úrnak az elvégzett munkájáért és a munka módszerét is szeretnék köszönetet mondani. Az elmúlt hetekben nagyon jól eh, koordinálta a különböző csoportokat annak érdekében, hogy megkönnyítse a munkánkat, és hogy sikerüljön a közös megállapodásra jutni bizonyos pontokon. A javaslatok sorrendjét is követve általánosságban én azt mondanám, hogy osztom az előadó nézeteit, és a minőségi csomag kapcsán szerettem volna még valamit mondani. Én úgy gondolom, hogy több információt kellene, hogy kapjon a szakbizottság, a mezőgazdasági szakbizottság erről. Még mindig ugye az eszmecserét folytatjuk a tanácssal, a különböző minőségi rendszerekkel kapcsolatban, de hát ami a normákat illeti, ugye a forgalomba hozatára vonatkozóan vannak bizonyos kompromisszumok, amelyeket sikerült elérni. Különösképpen a közös piaci rendtartás kapcsán, és úgy döntöttünk, hogy elkülönítünk, elkülönítjük ezt a két dolgot egyébként, tehát a minőségre vonatkozó, minőségre vonatkozó normákat, illetve a közös piaci rendtartást elkülönítjük egymástól. Ami az egyes felelősségi köröket illeti. A közös agrárpolitikában van egyfajta felelősség, ami a közvetlen támogatás esetén a gazdákat érinti. Ez, itt ugye az ágazat jövőjéről van szó. Mi olyan helyzetben vagyunk, hogy fel tudunk használni bizonyos eszközöket, amelyekkel a hatékonyságot növel, növelni lehet. Gondolok itt a termékek árára, az árképzésre. Ez, ennek a segítségével az ágazat jövőjét biztosítani lehet. Mindezt az egységes piaci rendtartás keretein belül lehet megoldani, ahol ugye a felelősségeket, hatásköröket világosan megfogalmazzuk. Tehát mik a gazdák, a termelők felelősségei, felelősségi körei a láncban. Erre természetesen szükség van, mert enélkül nem lehet az előttünk álló kihívásokkal szembenézni. Megpróbáljuk azt is pontosan megállapítani, hogy mik lehetnek ezek az eszközök, amelyeket fel tudunk majd használni. Ahhoz mindenképpen ragaszkodunk, hogy átláthatóságra van szükség, tehát világos értelmezésre a tagállami szinten is. Nos, Danten úr javaslata a cukor kapcsán, illetve a termesztési jog kapcsán, ezek nagyon fontosak és fontos igazodni az adott versenyhelyzethez, tehát az egyes ágazatokban meglévő versenyhelyzethez. Különösképpen ez a cukorágazatra igaz, ugye a cukorkvóták helyzetére 2020-ig eh, fenn kell tartani a termesztési jogokat, és általánosságban itt egyetértek Dante úrral. Tanulmányozni kell azonban az összes többi részletkérdést, az összes többi lehetőséget, mindenféle módosítást, amit eszközölni lehet. És szerintem kompromisszumra tudunk majd jutni, hogy mi, arra vonatkozóan, hogy milyen megoldások lesznek. Elnök úr, a minőségi csomagot nagyon jó lenne külön kezelni, és ugye más is az előadóasszonyunk, a forgalomba hozatali normák teljesen más milyenek, ugye bekerültek már az egységes piaci rendtartásba, és ugye a tanácsparlamenti megállapodás megvan a minőségi csomag első részéről. Hát reméljük, hogy a tanács tárgyalási mandátuma meg lesz, mert most egyelőre még nincs, és egyelőre eh, ez a feltételezés, ez most egyelőre csak egy feltételezés, azt fogjuk kérni, hogy a fontos normákat azt eh, építsék be ide is, tehát hogy Dante anyagában is szerepeljenek ezek. Folytassuk a vitát, Tarabella kolléga következik, és utána Albert Dess. Köszönöm, elnök úr. Dante úr jelentésével kapcsolatban, hiszen már korábban is együttműködtünk, el tudom fogadni azt az elvet, amelyet leírt, mely szerint a gazda szervezeteknek több hatalmat, hatáskört kell, hogy adjunk. Hiszen jelen pillanatban ők a lehető legkisebb haték, vagy hatáskörrel próbálnak eljárni. Tehát ez az elv rendkívül fontos. A második, a Lisszaboni Szerződés 42. cikke az, hogy derogációt adjunk, és így küzdjünk a versenyképességért szintén. Hasonl, ha, hasznosnak tűnik a másik a tej csomag, hogyha a rendszer életben is marad az elkövetkezendő években, akkor figyelembe kell tenni, hogy a, az együttdöntési eljárásban, hiszen itt a tanács és a bizottság együtt dolgozunk, a nagy feldolgozó ipar az, amely megpróbál beleszólni, és amely nem akarja az új rendszert elfogadni, akik nem akarják játszani ezt a játékot, és azt hiszem, hogy itt különösen a parlamentnek kellene nagyon odafigyelnie, hiszen valahogy meg kell, valahol meg kell erősítenünk a helyzetünket. Nem a bürokráciát kell növelni, de mégiscsak a hatóságoknak kell csendőrként fellépni a piacon. És akkor végül a cukor, a bor és a tej kérdéséről együtt örülök Dantanóra kvótarendszert fenntartó javaslatának, amely ugyan némi rugalmasságot akar 2000 bevinni a kvótarendszerbe, de azért 2020-ig a teljes esetében fenntartaná. A borral kapcsolatos javaslata tökéletes véleményem szerint. 2030 azonban szintén szerintem az a határidő, amit ő javasol, egy jó jelzést adna ennek az ágazatnak. És hát az aktualitásról is kell beszélnünk, hiszen itt volt múlt héten egy szavazás, amit figyelembe kell vennünk, és vannak olyan országok, amelyek világosan próbálják ösztönözni azokat a gazdákat, akik ezt az új rendszert nem akarják elfogadni, akik nem akarnak belépni az új rendszerbe, hogy tegyék meg. Így tudjuk a nagy oligopóliák kezéből egy kicsit kivenni a gyeplőt, és áttenni a gazdaszervezetek a gazdák kezébe. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy az együtt meghatározott szabályokat mindenkit tiszteletben tartsa. Albert Dess. Köszönöm, Mark. Albert Dess, utána Giovanni Levilla. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném a néppárt nevében Michael Dantonnak megköszönni azt a nagyon nehéz munkát, amelyet kifejtett, és teljesen mértékben igazat adok neki, jogi szempontból is rendkívül nehéz téma ez, amelyet meg kell oldanunk. A képviselőtársaim jelentős többsége követi azt a gondolatot, hogy a mezőgazdaságot, mint, mint gazdasági rendszer nem működik, nem működő rendszernek tekinthető gazdasági szempontból. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a teljesen szabad piacgazdaság önmagában nem működőképes. Egy, egyáltalán Láttuk ezt a pénzügyi piacok példáján. Tehát bizonyos közös piaci szervezésre, rendszabályokra szükség van. Megfelelő jelzéseket kell ö, megfogalmaznunk. Michel Danton én értelemben jó javaslatokat tett az asztalra, ezeket meg kell vitatnunk. A cukor termékpályát, illetve a jelentés sem annak idején 90%-os támogatást kapott arra, hogy 2020-ig meghosszabbítást kapjon a jelenlegi szabályozás, és itt az álláspontunkat fenn kell tartanunk, ha már olyan nagy többség támogatta akkoriban. Ami a tejcsomagot illeti, ez az első lépés volt, további lépésekkel kövessék, hisz tudjuk, hogy ezen első lépésben a termelő és a feldolgozó közötti viszonyrendszert kezeltük, ám azt is látnunk kell, hogy a feldolgozás és a, és a kereskedelmi koncernek közötti kapcsolat a legnagyobb probléma Németországban, például a piacot uralják ezek a kereskedelmi hálózatok, és ezek, ez a viszonyrendszer még nem rendezett, tehát a tej ágazatban nagyon komoly szakpolitikai lépésekre van szükség, támogatva a gazdákat és a termelőszövetkezeteket. Aztán az is téma, amely az, az elnökséggel való tárgyalásunk során figyelmet érdemel, az a végrehajtási ö, jogszabályok ügye. Nagyon jól kell figyeljünk arra, hogy a parlament megtartsa előjogait, ahogy a delegált jogi aktusok esetében is, hiszen a parlamentnek külön figyelmet kell szentelni arra, hogy ha már felelősséget vállalunk, akkor a e felelősség megfelelő hatáskörrel is párosuljon, és a parlament hatásköre ne sorbuljon, ne, legyen be, ne sorbuljon befolyása. A piaci rendtartás tekintetében a vajjal kapcsolatban most olvastam el az anyagot, ahol is arra kell törekednünk, hogy ez a rendszer jól működjön, és gyorsan tudjon belépni, ahogy a, a tej ágazatnál is nagyon lassúnak bizonyult a jogszabály végrehajtása. Ami általános probléma az általános piaci szabályozással, az intézkedések finanszírozása. A költségvetési hatáskörünkkel kell élnünk, ám sajnálatos módon, ha nem tudunk megtakarítani jelentősebb összeget a válságok kezelésére, akkor amikor amikor mégis sikerül megtakarítani pár milliárdot, akkor azonnal odairányul a figyelme más szakpolitikáknak ezekre a tartalékokra. Meg kell találnunk tehát azt a rendszert, amely révén a megfelelő időben megfelelő intézkedések finanszírozhatók az agrárágazat keretében. Éppen ezek az intézkedések kell, hogy megkapják tehát azt a megfelelő figyelmet, amelyet megérdemelnek, hiszen a jövőben az együttdöntési hatáskörünkkel kell élni annak érdekében, hogy működőképes európai mezőgazdaság piac jöjjön létre, és ennek érdekében kell az, az összes frakcióval válvetve felelősen fellépnünk, és megtalálni a válaszokat a bizottság javaslataira. Grazie Albert, grazie di aver... Köszönöm Albert, és köszönöm, hogy emlékeztettél bennünket az egyik legfontosabb, legnehezebb témánkra, amely minden reformot érint, első pillér, második pillér, egységes piac, stb. stb. Ez pedig ugye a Lisszaboni kiigazítás. Nem tudtunk megállapodni még erről, emlékeztetek mindenkit a lengyel elnökség alatt, annak ellenére, hogy micsoda erőfeszítéseket tettünk. Tehát a pénzügyi témával együtt ez az egyik aknamező, azt hiszem, amin át kell valahogy menni. Nagyon-nagyon sok ponton nincs megállapodás. Köszönöm Albert, és Giovanni Lavia, és utána pedig Britta következik megint. Giovanni. Mind. Én is nagyon őszintén megköszönöm is a Dantennek az elvégzett munkát. És egy olyan aspektust szerettem volna kiemelni, amely az én jelentésemmel van összhangban, ugye én a finanszírozási plafonokról szóltam, és ez a kiigazítást is érinti. Ez a téma ugye a vidékfejlesztésben igen érzékeny, mindannyian emlékeznek arra, hogy a kiigazítással kapcsolatos rendeletben hát nagyon keményen küzdöttünk először a szakbizottságban, az olyan országok esetében, ahol regionális szinten támogatják a vidékfejletési célokat, és a végén ez a szakbizottság arra jutott, hogy ezeknek az országoknak is felül kell vizsgálni nemzete, nemzeti szinten ezt azért, hogy kompenzálják az esetleges veszteségeket a vidékfejlesztési programokban, és azt hiszem, ez mondjuk félúton áll a vidékfejlesztési a rendelet, illetve a horizontális szabályok között, és én szerettem volna Michel Dantentől kérdezni, hogy ugyanúgy, ahogy én gondolom, ő is így gondolja, és meg tudja erősíteni azt, amit mi megerősítettünk a szavazásban, ebben a szakbizottságban, amikor a kiigazításról szavaztunk. Tehát arról van szó, hogy nemzeti szinten kell ezeket a lépéseket megtenni, és nem lehet ezt a régiók szintjére levinni, a helyi körülményeket figyelembe véve, tehát minden tagállamnak a nemzeti szinten kell ezeket a lépéseket megtenni, és a vidékfejl... vannak ugyanis olyan tagállamok, ahol a vidékfejlesztési programokat úgy dolgozzák ki, hogy az egyes régiókra hivatkoznak, és azoknak a különleges sajátosságait figyelembe veszik. Köszönöm szépen Giovanninak, Britta, és utána pedig az alelnök úr. Köszönöm. Én is szeretném Dantonónak megköszönni elsősorban ezt a nagyon jó munkát és konstruktív együttműködést, melyet kifejtett, és melyel ma megjelentette a véleményünket a jelentésben. A, a, hangsúlyoztuk már az elején is, a múlt az múlt, lezártuk, nem kell újra és újra megnyitnunk. Ez azt is jelenti, hogy amikor kvótákról tárgyalunk, és a cukor vagy a, a szőlők telepítési kvóták meghosszabbítását ügyében sem kell újra nyitnunk mindig a vitát. Azt is látni kell azonban, hogy mikor zárul le valami, illetve mikor kell ahhoz terv, hogy kivezessünk egy-egy rendszert. Az nem megy, hogy újra és újra megvitatunk és tovább játsszuk ezeket a játszmákat a végtelenségig. Ez a feldolgozókra és a gazdákra is igaz. A bizonytalanságot erősítik csak az ilyen, az ilyen hozzáállás fölött, a biztonságot kell, a stabilitást erősítenünk, és ez meg kell legyen a bátorságunk is, megmondva azt, mikor van szükség nagyobb változásokra, és azokat akkor végre is kell hajtani konzekvens módon. Aztán úgy tűnik abban egységesek vagyunk abban, hogy export visszatérítés nem akarunk már, és ugyanakkor a magán és közraktározás tekintetében a válsághelyzetekre vonatkozóan tartalékokat szeretnénk felépíteni, és a költségvetésben erre egy sort kellene megnyitni, amit nem mindig lehet persze feltölteni, tehát egy, egy, egyfajta vészhelyzeti sorként kellene ezt létrehozni a, erősteni akarjuk a termelői szervezeteket is, ez is egy világos közös cél, és ennek jogi eszközei is megvannak, ugyanakkor a, legyünk körültekintőek, hogy ne fejlődjenek monopól helyzetbe a támogatott szövetkezetek, ez sem lehet cél tudni illik. Tehát, hogyha a, a nem szabad megengedni a diktatórikus monopól helyzeteket, akkor sem, hogyha ezek, ez, ezt az általunk támogatott szövetkezetek tesznek erre szert. Arra is tegyünk figyelemmel, hogy a, végrehajt, hogy a, végrehajtási, illetve a, a delegációgi aktusok tekintetében legyünk körültekintőek, hiszen állampolgáraink Európa szkepticizmusa azzal is összefügg, hogy egyfajta végrehajtási kormányzatot érzékelnek csak, nem az Európai Parlamenttől és nem a tanástól tartanak az állampolgárok, hanem bizony elnézést, kedves bizottság, önöktől tartanak az állampolgárok, mert sokszor átlátatlan struktúrában született döntéseket től tartanak a bizottság felől érkező döntésekről, nem tudják mi ezeknek a döntéseknek a forrása, ezektől tartanak. Ezt látva pedig felelősségünket vállalnunk kell, és az Európai Parlament kell, hogy az együttdöntési eljárás jogaival jobban éljen, és akkor is, hogyha ez lassabb döntéseket eredményez, akkor is fenn kell tartanunk ezt a jogunkat, mert hogy végső soron így gyorsabb a döntések, mint a bizottság maga döntene, és mindenképpen hatékonyabbak. Legyünk tehát az Agrár Szakbizottságban is külön figyelemmel erre. Tudnék azt, amit az állampolgárok érdekében kialkuttunk, azt hajtsuk is végre az állampolgárok érdekében. Köszönöm, Britta, José Bové, és utána Delás kolléga. Uh, oui, monsieur... Igen, elnök úr. Én is szeretnék hozzászólni, és elmondom azt, hogy nagyon sok jót gondolok Michel Dante munkájáról, mert úgy gondolom, hogy abban a keretben, amit tőle kértünk, nagyon nehezen tudott volna ennél tovább menni. Vannak olyan általános fejezetek, amelyeket jól lefedett, amelyek esetében eléggé világosan meghatároz egy általános keretet. Persze a részletekben még kell pontosításokkal érnünk, és erre vonatkozólag nyilván fogunk módosító indítványokat benyújtani, de úgy gondolom, hogy néhány pontot például a gazdaszervezetekkel és az ő működésükkel kapcsolatban, az ágazati szervezetekkel kapcsolatban nagyon sok jó előre mozduló javaslatot tett. Aztán még a teljesetében sikerül remélhetőleg az ő befolyásukat kiterjeszteni, és ez kedvező hatással fog járni. A verseny, versenyképesség mindig központi kérdés mostanság. Egy oldalról azt akarjuk, hogy a termelést az állam ne ellenőrizze, vagy a bizottság se ellenőrizze. Nem akarjuk, hogy azt akarjuk, hogy a termelők és az ipar ellenőrizze ezt. De hogyha ide jutunk el, akkor a dzsungel törvényei fognak érvényesülni, és ezt sem akarjuk. Éppen ezen kell dolgoznia most ma a parlamentnek, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Nagyon fontos előrelépéseket tudott az előadó úr elérni. És Reimers asszony felvetésére reagálva egy utolsó dolog, mindenki beszélt sok mindenről, de a soft liningról nem. A soft lining egy olyan dolog, amit még ki kéne dolgozni, meg kéne szervezni. Hogyha a repülés technikáról beszélnénk, akkor a felszállás és a leszállás kifejezéseit tudnám hasonlatként alkalmazni, hogy szeretnénk ugyanilyen hatásokat elérni a mezőgazdaság szervezésében is. A bor esetében bár még várjuk, hogy a magas szintű munkacsoport, akik képeskednek, kétes, na, késlekednek, a végső véleményét megfogalmazza. Úgy tűnik, hogy a 2030-as határidőt szeretnék bevezetni, és szerintünk ez nem is egy rossz megoldás. Ugyanígy a határidő kitolását szeretnénk elérni a teljesetében, itt 2020 a határidő, és mindenképp elmondhatnám, amit a kollégák is mondtak, hogy nem akarunk a 80-as évekbe visszatérni. Köszönöm, utolsó hozzászólónk Delás kolléga. Ik wil eh, eh, de rapporteur danken. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadónak szeretném megköszönni az elvégzett munkát, és nagyon sok sikert kívánok neki, mert még rengeteg munka vár rá, és hát a jelentése az egyik legfontosabb jelentés pontosan azért, eh, vagy ahhoz, hogy ugye eldönthessük, hogy mi, mi, hogyan alakuljon az agrárágazat jövője, ez nagymértékben befolyásolja az agrár ágazat jövőjét, ugye különben minden ágazatnak a piacról, piaci feltételek között kell, hogy meg, jövedelmét megtermelnie. Tudjuk, hogy ez az ideális helyzet, de hát ez még nagyon messze van és nagyon nehéz. Egyelőre számítanunk kell még más válsághelyzetekre, vagy egyéb tényezőkre, amelyek hátráltatják ezt az előrelépést az agrárágazatban. Meg kell tehát erősíteni a beavatkozást, felteszem a kérdést magamnak, és Giovanni Levéjehoz fordulok a Költségvetési Bizottság képben dolgozik ő, és ugye ő tudja talán, hogy rendelkezésünkre állnak-e a szükséges eszközök, például a pályázatokon keresztül vannak-e ilyen pályázatok, amelyek lehetővé tennék, hogy mondjuk egy ilyen pályázati rendszer, ha életbe lépne, akkor segíthetné a az, az agrárszektort, de hát ehhez persze az kell, hogy meglegyen a szükséges költségvetés. Ami a tejcsomagot illeti, szerintem nagyon nehéz lesz most ez a helyzet, különösképpen akkor, hogyha azt látjuk, hogy a felelősség az európai szintről a nemzeti szintre vándorol, a kvótákról is, kvótákkal kapcsolatban is nagyon sok a kérdés, a környezetvédelmét is garantálni kell, a fenntarthatóságot is, és azt is, hogy hát hány állatot tarthatnak egy gazdaságban. Hát, hogyha ezen az eszközön keresztül nem tudjuk megtalálni a megoldást, hát akkor én nem tudom, hogy hogy lehetne másképpen. Nagyon alacsony árakról beszélnek. Én csak a saját hazám kapcsolatos tapasztalatokra tudok vissza tekinteni, de az Egyesült Államokban, Új-Zélandon többet termelnek most. Tehát az európai termelőkkel kapcsolatos a szabályoknak azt kellene ösztönözni, hogy versenyképesebbek legyenek ezek a termelők, talán egy kicsit korlátozni az ő lehetőségeiket. Hát nem tudom, hogy ez észszerűnek tűnik-e. Hát hogyha az Európai Unió szempontjával nézzük, belső szempontból nézzük a kérdést, akkor talán ezt így el tudjuk fogadni, de hogyha mondjuk a globális kontextusban vizsgáljuk a kérdést, akkor azt kell mondjam, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hogy korlátozzuk a termelést ugyanis hát én gyakorlati szempontból nem tudom olyan pontosan követni, hogy mi történik a világ többi részében. Hát a bizottság az intézkedéseinek a meghazatalához azért felhasznál valamennyi időt, és ez alatt az idő alatt megváltozik a piac. A másik kérdés ugye a cukorágazat. Reimer kolléga által elmondottak szerintem nagyon észszerűnek tűnnek. Meg feltétlen meg kell, hogy állapodjunk arról, hogy milyen eh, határidőt szabunk, tehát mikor kell megszüntetni eh, ezeket a rendszereket, ehhez milyen megállapodásokra van szükség. Mondjuk az egész láncot érinti ez, eh, mondjuk a csokoládégyártóktól kezdve mindenkit, vagy sem. Tehát mit jelent ez? És hogy mondjuk az Európai Unión belülről a saját régióból érkező termékeket kell -e felhasználni. Ez például lehet egy olyan feltétel, amely például a cukorágazatban a kvótáknak a végét jelentheti, de hangsúlyozom, hogy rendszert kell kialakítani, amelynek segítségével meg lehet szüntetni a kvóták alkalmazását, nem csak a cukorágazatban, hanem a tejágazatban is, de még egyszer a tejágazattal kapcsolatban utalnék arra, amit elmondtam, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy mi történik a világ többi piacán. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ami a magas szintű csoportot, a borral foglalkozó magas szintű csoportot illeti, megfigyelőt küldött ebbe a bizottság, de talán meg lehetne erősíteni ezt a részvételt, hogyha mondjuk úgy döntenénk, hogy kollégánk esetleg elmehetne és képviselhetné a parlamentet az üléseken. Nos, megköszönöm tehát mindenkinek, Michel Dantennek is köszönöm a kiváló munkát, amelyet elvégzett, és hogyha nincsenek további hozzászólások, akkor javasolnám, hogy térjünk rá a napirendünk következő pontjára. Michel, még szerettél volna valamit mondani? Igen, a felszólalások nyomán szeretnék néhány pontban pontosítással érni. Elnézést, a három újra integrálandó jelentést összekevertem, a Dicastro jelentésről beszéltem, nem a Dorfmanról, ezért elnézést kérek. Itt a kiigazításról volt szó, aztán a versenyszabályok, hogy legyünk átláthatóak így egymás között. Ezért pontosítom a dolgokat. A az iránymutatásokból, illetve a bírósági határozatokból vettem néhány fogalommagyarázatot. De a parlament nem akar csak akkor beavatkozni, hogyha az Európai Bizo- Tanács javaslata a bizottságnak úgy születik meg, hogy a parlamenttől csak egy véleményt kérnek. Hogyha a bizottság ezen ezek után benyújt majd javaslatokat a tanácsnak, akkor szeretnénk ezt mi is véleményezni. Aztán még egy, a kockázatkezelés kérdése. A híres költségvetési, költségvetésen, vagy mezőgazdasági költségvetésen kívül eső költségvetési sor, ami erre vonatkozna, ezt persze egyeztetni kell majd a költségvetési kollégákkal is. Nagyon fontos persze, hogy a, a kockázatokat tudjuk kezelni, de az jelentéstevők közötti szorosabb együttműködésre lenne szükség, hogy világosabban látsuk a dolgokat. Aztán a mi kontinensünk gazdasága szempontjából érdemes odafigyelni arra is, hogy mi történik Kínában, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az legyenek megfelelő akcióterveink, és legyen megfelelő hatásköre, hatóköre ezeknek a gazdaszervezeteknek és ágazati szervezeteknek, amelyeket szeretnék létrehozni és megerősíteni. Nagyon köszönöm, azt hogy eddig is jó szellemben folyt a munka, és remélem így fog folytatódni. Grazie, Michel. Igen, köszönöm szépen, Michel, kiváló munkát végzünk szerintem. Nos, akkor tegyünk rá a következő napi rendi pontunkra. Most egy tanulmányról fogunk tájékozódni, de minden koordinátort szeretnék emlékeztetni, hogy miután ezt a tanulmányról szóló előadást meghallgattuk, egy nagyon rövid ülést fogunk tartani. Tehát a koordinátorok ülését rögtön meg fogjuk tartani, és kérek mindenkit, hogy maradjatok itt. Biztos, hogy egy órán belül szerintem meg lesz a prezentáció és a vita, és tehát kb. 5 óra 30 tól egy olyan 10-15 percben kérném a koordinátorokat, hogy maradjanak itt koordinátori ülésre. Tehát akkor a tanulmány címe a főbb agrárkereskedelmi nemzeteken belüli agrártámogatás összehasonlító elemzése, és szeretettel üdvözlöm a szakértőinket, akik az Eurokertől érkeztek, Jean-Christophe Bureau és Jean-Pierre Buteau. Úgy fogom eh, most ezt megtenni, hogy rögtön beszélhetnek is Kanadáról, Svájcról, az Egyesült Államokról, az ottani politikákról, és össze tudják hasonlítani a helyzetet ezekben az országokban, illetve az Európai Unió tagállamaiban parancsoljanak, és maximálisan 20 perc áll a rendelkezésükre. Köszönöm, elnök úr! Az a tanulmány, amit megrendeltek tőlünk, összehasonlítja az Európai Uniós agrártámogatást a közfinanszírozásból más országok agrártámogatásával. Több eszközzel lehet a gazdákat támogatni, és amikor nemzetközi összehasonlításokat végzünk, akkor nagyon fontos, hogy olyan módszereink legyenek, amelyek az összes támogatás típust figyelembe veszik. Például, hogyha megnézzük ezeket a számokat, itt az első ö, szlájdon, ami az Európai Uniós támogatásokat is mutatja. Látható, hogy a közösségi költségvetést, a nemzeti támogatásokat, a mikrogazdasági eszközöket is tartalmazza, és így egy 50 valahány milliárd eurós agrártámogatásig jutunk el. Nagyon sokszínű a kép. Hogyha hozzátegyük, tesszük az OECD például a üzemanyagok adótámogatását is beleveszi ebbe a támogatás típusba, tehát ha ezt is hozzátesszük. Ez a költségvetésekből nem derül ki, de mégis öm, csökkentett árakhoz tudnak eljutni vele, így a támogatás még magasabb értékű lesz. A metódika tehát nagyon kényes kérdés, hiszen hogyha különböző szakpolitikákkal rendelkező országokat összehasonlítjuk, Például a Európai Unióban a közvetlen támogatások nagyon jelentősek, más országokban inkább az ártámogatás jellemző. Borzasztó nehéz megfelelő metodika nélkül összehasonlítani a, az árakra gyakorolt hatását a támogatásoknak. Mindazonáltal megpróbáltunk valamilyen megoldást találni. Több mutatót is nagyon szorosan megvizsgáltunk, például az OECD mutatóit. Ezt termelői támogatás becslésnek neveznek, PSE az angol rövidítése. Aztán van egy agregált támogatásmérő eszköz is. Itt olyan intézkedésekről van szó, amiket szintén az OECD alkalmaz, és egy, hát itt olyan plafon van, amelyet jogi szempontból tiszteletben kell, hogy tartsanak a tagállamok. Tehát ez is egy használható mutató. Századikos arányban a gazdák támogatása mármint a termelés százalékos arányában az tapasztalható, hogy csökkent a gazdák támogatása. Különösen nagymértékben csökkent az Európai Unióban. Az átlag, az OECD átlaghoz közelít most már az EU-s támogatás. Ez azt jelenti, hogy még mindig sokkal magasabb, mint például Új-Zélandban vagy Ausztráliában, azonban nagyon sokkal alacsonyabb, mint a Japánban, Koreában vagy Svájcban adott támogatás mértéke. És hát most nagyjából a kanadai vagy az oroszországi gazda támogatás szintjén vagyunk. Ezek a mutatók eléggé egyszerűek, ezért szerintem az OECD országokhoz való hasonlítás egy hasznos eszköz. Itt is látható, hogy az Európai Unióban a gazdáknak adott támogatás általánosságban a közvetlen kifizetésekre alapult, és nem az ártámogatásban mutatkozott meg. Ez nagyon érdekes a globális piac szempontjából, hiszen globális szempontban szempontból ez sokkal kevésbé reagál a globális árfluktuációra, mondjuk ez az 1980-as években volt jellemző. Tehát nagyon más ez a rendszer, mint például az USA-i. Akkor most az Európai Unió és a globális piacok kérdése. Itt egy olyan támogatásról beszélhetünk, amely a többi gazdálkodót nem kell, hogy zavarja. Ez nem igaz, ez igaz az Európai Unióra, de nem igaz az USA-ra, a feltörekvő országokra, vagy például Japánra. Ők más típusú támogatási rendszert alkalmaznak ugyanis. Ezen a grafikán látható, hogy az árak, illetve a gazdáknak adott támogatás mértéke egymás felé konvergált, és ez két hatásnak a következménye volt. Az egyik a mez- közös agrárpolitika módosítása, kevesebb súly helyeződött az intervenciós mechanizmusokra, és másoldalról a globális árnövekedés 2005 óta befejeződött. Ez is egyébként egy olyan tendencia, ami aggasztó lehet. Eléggé közel kerültek egymáshoz ezek a vonalak, mint az ábrán is látható. Az Európai Uniós jellegzetességek ellentétben az amerikai támogatási rendszer nagy mértékben anticiklikus maradt, és gyengébb ez a rendszer, mint az Európai Uniós, legalábbis az elmúlt években ezt tapasztaltuk. Mindazonáltal vannak olyan eszközei az USA-nak, hogy amelynek révébe, révén hogyha az globális árak ismét elkezdenek csökkenteni, akkor nagyon hatékonyan és rugalmasan tudnak ehhez alkalmazkodni a támogatások területén is. Az Európai Unió a, a globális piacok tekintetében sokkal semlegesebb támogatási rendszert alkalmaz, mint például Kína vagy az USA. Aztán a feltörekvő országok eléggé jelentős mértékben növekedett az agrártámogatás az elmúlt években ezekben az országban, különösen Kínában, Brazíliában és Oroszországban. A nemzetközi összehasonlításokhoz felhasználtunk olyan adatokat, amelyeket a, nagymértékben az OECD gyűjtött, de az ő módszertanukat elég kritikusan vizsgáltuk, és a mutatókat, amiket az OECD használ, nagymértékben megváltoztattunk. Az ő mutatóikkal az volt az egyik probléma, hogy a monetáris áringadozásoknak nagyon érzékenyek az ő mutatóik. Például, hogyha dollárban vagy euróban számolunk, akkor nagyon más eredményre tudunk jutni, és nagyon más tendenciákat mutatnak az eredmények. Ezért mi egy olyan metodikát alkalmaztunk, amely a vásárló erő paritásra alapul. Hogyha több részletet szeretnének erről hallani, akkor bátran kérdezzenek. Aztán a, az árfolyamok közötti ingadozást is megpróbáltuk kiküszöbölni a számításainkból. Kína és Oroszország esetében, valamint Brazília esetében látható, hogy 95-97 között mm, teljes más volt a, teljesen más volt a támogatási helyzet, mint most a 2005-öt követő időszakban. Most a reál támogatások tekintetében a pénzügyi fluktuációkat figyelembe véve azt látjuk, hogy Kína rendkívüli mértékben növelte a gazdasági támogatást, és volumenében ez most már reál értéken fölé ment az USA és Európai Uniós támogatásoknak. Nagyon óvatosan kell ezeket a számokat nézni, mert 2010-es számokról van szó, és ezeket még nem konszolidáltuk, ez még változtat, változhat. De hogyha a támogatási rendszer így működik továbbra is Kínában, így növelik a támogatásokat, ahogy eddig, ők is elkezdtek közvetlen kifizetéseket adni a gazdáknak, és ezek megközelítik az Európai Uniós szinteket, valamint az infrastruktúrába és a kutatásba, valamint a feldolgozásban való beruházás is ilyen mértékű marad, akkor ez a tendencia folytatódni fog Kínában. Néhány konklúzió a tanulmányunkkal kapcsolatban. A VTO módszere, ez az Aggregate Measure of Support, vagy agregált támogatásmérő rendszer, gazdasági szempontból nem annyira értelmezhető. Az Európai Unió pozitív támogatási rendszert próbált létrehozni, még akkor is, hogyha 250 euró per tonna egy árunak a, az ára a globális piacon, akkor nem feltétlenül aktivizálódik a támogatás, de az OECD módszere máson alapul, történelmi referenciákon alapul, az ezzel az mondjuk 90-es évekbeli adatokkal való összehasonlításon alapul. Szerintünk gazdasági szempontból értelmezhetőbb a gazdaságpolitikák módosításának, változtatásának az értékelés az OECD adatok felhasználásával hatékonyabban elvégezhető, de azért megtartottuk ezt a VTO módszert is, mert érdekes lehet. A nemzetközi kötelezettségvállalás tekintetében láthatjuk, hogy itt ez a fekete vonal, ez az OMT a VTO kritériumok alapján lett meghatározva, amely próbál hatást, a, a zöld támogatások próbálnak hatást kifejteni a termelésre, és a mi plafonunk 17%-át maximálisan kitevő piros és kék részek pedig a támogatásnak egy másik részét képezik, egy másik típusú támogatást jelentenek. Azt látjuk, hogy azok a típusú támogatások, amelyek nem torzítják a globális piacokat, nagy mértékben megnövekedtek. Az utolsó időszakban megpróbáltuk, az utolsó részben megpróbáltuk összesülteni az európai támogatási rendszert néhány más célországgal a jelenlegi kap vita, vita szempontjából ez talán hasznos, és megvilágíthat néhány kérdést. Különösen megvizsgáltuk az Egyesült Államok támogatási rendszerét, ahogy a korábbiakban is mondtam, ők nagy mértékben anticiklikus alapokon nyugszanak, ellentétben az Európai Uniós támogatási rendszerrel. Védik a gazdákat akkor is, hogyha kedvezőtlenek a rendszerek, például nem magas a termés átlag, és ezért kiigazításokat tudnak érni. Most magasak a globális árak, ezért alacsony a támogatás. És az is érdekes lehet a jelenlegi vitában, az európai támogatásokat hogyan lehet anticiklikusabbá tenni. Hiszen jobban szeretnénk védeni a gazdákat, a jelentős áringadozásoktól, ez nyilván egy fontos cél, ugyanakkor szeretnénk, hogyha az európai támogatási rendszer elfogadhatóbb lenne a közvélemény számára is. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez nagyon magas, a közvetlen kifizetések nagyon magasak, és ez nem feltétlenül védhető a közéleménnyel szemben. A véleményünk az, hogy ezen az imént felsorolt előnyeivel figyelembe véve még mindig nagyon sok hátránya is van az anticiklikus támogatási rendszernek. Például az európai kerettel nagyon nehéz lehetne kompatibilisé tenni a költségvetését, mert mondjuk egy évről másikra 10 milliárd dolláros különbségek is lehetnek a kifizetésekben, és ezt Európában elég nehezen tudnám elképzelni, hogy hogyan kezeljük a jelenlegi költségvetési helyzetben. Ugyanakkor a gazdáknál található készletek szintjét sem veszi figyelembe nagy mértékben. Ráadásul nehéz összeegyeztethetővé tenni a környezetvédelmi megfelelés előírásaival is, a, és évről évre kell, hogy legyen egy minisztérium vagy egy minisztériumi tisztviselő, aki a kiigazításokat időben elvégzi, hogy ezzel majd a gazda is számolni tudjon időben. A Kanadában és az Egyesült Államokban inkább a kockázatkezelésre összpontosítanak. Most nem akarok nagyon mélyre menni az elemzésben, hiszen néhány évvel ezelőtt erről a témáról már benyújtottunk egy jelentést. Itt most az számít, hogy a, hatéko- a transfer hatékonysági szintek, azaz, azt azaz, hogy az adófizető számára milyen kedvezménnyel jár az, hogy agrártámogatást nyújtanak a gazdáknak, ez nagyon alacsony szintű. A közvetlen európai kifizetések esetében az adófizetők számára érzékelhető pozitívum sokkal erősebb. Hogyha ezeket a kedvező hatásokat a vásárlók számára meg akarjuk tartani, akkor sokkal nagyobb költségvetésre van szükségünk hiszen az Egyesült Államokban az egész rendszer teljesen más, főleg a biztosításra épül. Akkor most Svájc esetéről pár szót. Svájcban volt egy olyan reform, amely mi is gondolkoztunk, ők sokkal messzebb mentek a környezetvédelem és a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelőséghez való kötöttség szemszögéből. Októberben a bizottság benyújtott egy javaslatot a közös agrárpolitika környezetbarátabbá tételével és a környezetvédelmi szempontok komolyabb figyelembevételével kapcsolatban. Folyamatban vannak jelen pillanatban is a munkálatok ezzel kapcsolatban, de szeretnénk, hogyha az egyensúlyban egyrésztről öm, megjelennének a környezetvédelmi szempontok, más oldalról megvizsgálnánk azt is, hogy Svájcban mennyire hatékonyak ezek a módszerek. Ez az egyetlen ország, ahol már kicsit sikerült volna ezek intézkedések hatására a biodiverzitás erózióját csökkenteni. Ez nekünk is célunk. De a svájciak sokkal többet szántak erre a célra, mint az Európai Bizottság javaslatában az ilyen pillanatban itt nálunk szerepel. Ez egy nagyon előzetes becslés csak, de a 13-14 százaléknak a kétszerese is lehet, a, amivel most számolunk, az a terület, amire ez az intézkedés csomag vonatkozhat. Tehát akkor, hogyha a biodiverzitásra vonatkozó intézkedések úgy tűnik, hogy működnek, akkor óriási területekre lehet kiterjeszteni majd ezt az intézkedés csomagot. Az utolsó részben elmondanám, hogy megvizsgáltuk a feltörekvő országok stratégiáit is. Itt a támogatás, az agrártámogatás növekszik, ezt láttuk, különösen Kínában és Oroszországban, kicsit Brazíliában is, és eléggé Ukrajnában is. Ez a támogatás azonban nagyon is szétválasztott, nagyon is a termeléstől függ a stratégia, különösen stratégiai termények termelésétől, különösen Kína esetében. Kína nagyon odafigyel arra, hogy bizonyos kritikus termékek területén ne kelljen importálniuk. Ezekre, ez az ezekből való megfelelő termelésre és az ország ellátására nagyon odafigyelnek. Aztán a szolgáltatásokban is befektetnek, nem feltétlenül csak a gazdák, hanem az infrastruktúra általánosságban az innováció és a kutatás kap nagy hangsúlyt, és különösen Brazíliára igaz ez ezen országokból, ahol a kutatás, fejlesztés az agrárterületen akár 20%-kal is növekedő támogatást kap évente. Ez jelentős szint. És ez is egy olyan pont, amelyet az Európai Bizottság javaslata felvetett, tehát érdemes itt a globális kitekintést tenni. Nagyon röviden és összefoglalóan, hogy egy kicsit karikatúra szerűleg is megfogalmazzuk a helyzetet. Az Európai Unió a termelők bevételét támogatja, az USA védi a termelőket a kedvezőtlen körülményektől, illetve az élelmiszer támogatás rendszere működik Az élelmiszer segély nagyon nagy, akár 60%-os részt is vesz, kivesz a költségvetésből. Kínában a stratégiai terményekre összpontosítanak, hogy minimalizálni tudják az importot és maximalizálni az exportot. A feltörekvő országok általánosságban, de különösen Brazília és némileg Kína is nagyon jelentősen beruház a jövőbe, a kutatás és az infrastruktúra tekintetében, Svájc pedig a környezetvédelemre összpontosít. Köszönöm. Nagyon jó, megköszönjük a szakértőinknek, nagyon érdekes munkát végeztek, és végig követtük itt ezt az előadást. Megkezdjük a vitát, Márk Tarabella fogja kezdeni, és utána a Medinas kolléga, aztán pedig Ágnyú kolléga. Először Márka, tiéd a szó. Köszönöm a szakértőknek az előadást. Ezt a dokumentumot majd át tudjuk még lapozni részletesebben is, de egy általánosságban nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy mi nem szoktuk figyelembe venni azt, hogy milyen különböző típusú agrártámogatások léteznek, most pedig erre felhívták a figyelmünket. Például az élelmiszer támogatás 2010-ben 92 milliárd dollár tett ki az USA-ban és ez kihatással volt a mezőgazdasági termelésre, és ezt azért ne felejtsük el, persze ez 2010-es évre vonatkozik, nyilván ez egy olyan támogatás, amelyet be kell majd építeni, vagy be kellett építeni a közpénzekből finanszírozott agrártámogatásba. És ahogy elhangzott, nagy mértékben növekszik, például Kínában, Oroszországban, Brazíliában az agrártámogatás. Ez azt mutatja, hogy a mezőgazdasági stratégia igenis nagyon fontos hangsúlyt kap ezekben az országokban, a termelés támogatása is. Mi Európában néha nagyon naivak vagyunk, megpróbálunk az OECD-nek megfelelni, szétválasztunk, stb. Ugyanakkor látható, hogy más országokban milyen stratégiai lépéseket hoznak és nem feltétlenül felelnek meg olyan szépen a VTO-nak, mint mi. Ha az összes támogatást figyelembe vesszük, például az USA-beli támogatási rendszerben is, ahol az élelmiszer támogatást is ide sorolhatjuk, rengeteg lakosa van az Egyesült Államoknak. Tehát ha összehasonlítjuk, akkor egy főre egy ehhez 1,4%-os támogatás, 2,4%-os támogatás jut. Tehát nagyon nagy a különbség az egyfőres támogatási szintben az EU és az USA között. Aztán vannak olyan intézkedések, amelyet említettek, például a mezőgazdasági célra felhasznált üzemanyagok adómentessége, Figyelembe kell ezeket is venni. Ezek az eszközök mind léteznek, és éppen ez teszi olyan nehéz a helyzetet, hogy nem csak a mezőgazdasági költségvetést kell figyelembe venni, hanem az összes költségvetést, amelynek révén a mezőgazdaság szerepét lehet erősíteni, növelni más országokban. Érdemes megvizsgálni ezt a sok különböző eszközt, hiszen nem szabad, hogy, hogy a bűnösséget a mi gazdáink nyakába varjuk, nem szabad, hogy őket bűnösnek tekintsük. Nem erről van szó, nem ebbe az irányban szeretnénk elmozdulni. Sajnos fölmerült néhányszor ez, de muszáj támogatni a gazdákat. Persze lehet, hogy érdemes ezt egy kicsit rugalmasabb módon. De amikor a közös agrárpolitikáról beszélünk, akkor érdemes végiggondolni minden olyan esetet, amit az előadók felsoroltak. Köszönöm, Márk. Hát nem lehet nem egyetérteni azzal, amit elmondtál. Hát talán, hogyha a közös agrárpolitika egy kicsit megfelelőbb irányba mozdulna el, mondjuk így. Először Megines asszony, utána Ágnyó kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a ezt az előadást. Szerintem a legutolsó dia a legérdekesebb egyébként, ahol azt szerepelt, hogy Brazília és Kína a jövőbe fektetnek be, és hát ebből azt következik, hogy Európa, az USA és más államok pedig nem. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudnának-e valamit mondani a szakértőink, mert engem ez igen csak megdöbbentett. Hát most nem tudom akkor, a véleményem szerint ugye ez azt jelenti, hogy Európa nem tekint elegendően a jövőbe. Beszéltünk rengeteget a tudástranszferről, a kutatás fontosságáról és így tovább, úgyhogy erről szeretnék még többet hallani. Valaki, nem tudom, hogy a tolmácsolás pontos volt-e, de vagy lehet, hogy nem jól értettem az hangzott el, hogy nincsen, a közvélemény nem támogatja azt, hogy többet költsünk az agrártámogatásokra, mert az árak elég magasak. Hát én azt mondanám, hogy a gazdák jövedelmét kell megvédeni. Az árak nagyon magasak, a végtermékek árai, viszont a gazdák jövedelme nagyon alacsony, és ezért van a támogatási rendszer ezzel kapcsolatban is kérném, hogy mondjanak valamit a szakértők. Aztán Svájccal kapcsolatban, hát ugye fantasztikus, hogy a biodiverzitást így védik, de mi lenne, hogyha Európa is ugyanígy járna el? Ez a szakbizottság ugye nem fogja azt megengedni, de hát kérdezem, hogy mi lenne az élelmiszertermelésre mindennek a következménye, és a költsége is, hogyha ilyen irányba mozdulnánk el. De még egyszer mondom, hogy ez az utolsó dia érdekel engem a legjobban, és az, hogy milyen irányban megyünk illet a feltörekvő piacokhoz képest, feltörekvő országokhoz képest. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen. Agnyó kolléga, és utána Alberdes. Chairman, I'm going to say something positive. Én pozitív dolgot fogok mondani, meglepetésszerűen. Kiváló adást hallottunk egyrészt, és akár még többet is szeretnék ilyesmit hallani. És egy néhány konkrét kérdést címeznék önökhöz. Szeretném részletesebben, ha kifejtenék a szerzők álláspontjukat a e konkrét kérdéseim nyomán. Kicsit meglepett, hogy nem sokat beszéltek Kanadáról. Említették ugyanezt az országot az elején, de az összefoglalóban nem merült fel. Holott érdekes ennek az országnak a vonatkozó szakpolitikája. Aztán az adó ösztönzők, adó jellegű ösztönzők kérdése. Nem tudom, belefoglalták-e ezeket az áttekintésükbe, ám nagyon nagy különbséget hozhat, nagyon nagy változást hozhat. Hogyha egy gazda tudja, hogy beruházhat egy növénybe, vagy egy, egy mezőgazdasággépbe, akkor hogyha adó jóváírás kap ezért. Ez nagy különbség a versenyképes, meg a nem versenyképes gazdag között. Nagyon nagy, ez lehet a különbség, hogy kap-e ilyen adójóvárási lehetőséget, vagy sem. Konklude. Köszönöm, Ágnyi, és Albert Dess fogja zárni a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek találtam az előadásokat, és alkalmat adnak néhány követő kérdés feltevésére. Amikor Amerikáról beszélünk, és a biztosítási megoldások a környezetvédelmi károkra vonatkozóan felmerülnek, és az a kérdés, hogy Amerikában több mint 40 éve mindig a választások évében a legmagasabb a környezeti károk. Követhető ez Amerika történetében, tehát éppen a választások évében, az elnökválasztások évében legmagasabbak ezek a, a költségek, és legnagyobbak a visszatérítések. Nagyon nagy a rendszeresség ebben a kérdésben. Ha egy ország világvezető nyilván a WTO feltételeit is meg tudja arra, hogy hatásot lenni, hát ez éppen az Egyesült Államok lehet ebben a pozícióban. Ami pedig az élelmiszer támogatásokat illeti, a WTO szabályok világosak, ám egészében ez az amerikai mezőgazdaság hatalmas támogatása a gyakorlatban, ez a élelmiszer segély. Ami pedig a tartalékokat illetve a környezetvédelmi terheket illeti, például a, a, a, a trágyát ö, raktározó gazdák esetében, vagy az üzemanyag ö, célú mezőgazdasági termékek tekintetben a, ezek a versenytorzítások, amelyek ezen tevékenységekkel összefüggenek, figyelmet kell kapjanak az állami támogatások megítélésekor, és egyes államokban nagyon szigorú szabályok érvényesülnek, és a környezetvédelmi szabályok betartásában is figyelemmel kell lenni erre. Aztán Tarabella képviselőtársam beszélt az egy-egy gazdára jutó támogatásról, hogy Amerikában ez mennyi, meg Európában. Európában 70,4 hektár volt néhány éve az főre jutó terület, Amerikában több mint ekkora a látlag gazdaság egy-egy gazdára van. Tehát, hogyha így vizsgáljuk, akkor ilyen értelemben hatalmas a jövedelem támogatás az Egyesült Államokban tekintetve a gazdaságok méretét. De Brazília és Kína esetében is az állami eszközöket arra alkalmazzák, hogy a jövőre képes modern mezőgazdaságot hozzanak létre. Hát nekünk sem szabad lemaradni. Ettől nem csak az Egyesült Államok példáját kell követni, más államok is érdekes példákat nyújtanak. Köszönöm szépen, Albert! És most alelnök urunknak visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok. Nem tudtam a teljes előadást meghallgatni, de ezek a tanulmányok mindig rendkívül fontosak, nagyon értékesek a számunkra, mert így tudunk megérteni bizonyos folyamatokat, és egy kicsit előre tudunk tekinteni a jövőbe, arra felé, hogy hogy is alakul a közös agrárpolitika. Ha jól értem, a költségvetési kollégák majd rendelkezésre fogják bocsájtani ezt a jelentést, sőt minden tagállamban a minisztériumok megkapják eh, ezt az anyagot az az igazság, hogy túlságosan, néha túlságosan eh, is leszűkítjük a eh, nézőpontunkat, amikor a kapról gondolkodunk. És nem tekintünk eléggé körben, vagy szét a világban. Hogyha a kap jövőjéről gondolkodunk, akkor mindig meg kell nézni, hogy mások a világban milyen stratégiákat követnek. A pénzpiacok nagyon jó példát mutatnak erre egyébként. Látható, hogy ugyanazokat az eszközöket érdemes alkalmazni valamennyi országban, és ez, a közös, ez az agrárpolitikára is igaz. Tehát kifelé is kell tekintenünk. Végül pedig engedjenek meg egy kérdést a tapasztalatok elemzése után önök mit gondolnak? Melyek azok a gyakorlatok, amelyeket érdemes lenne átültetni a közös agrárpolitikába Európában? Tehát melyek azok a megoldások, amelyeket más országok, mondjuk hozzánk képest a mi tagállamainktól nagyon eltérő országok alkalmaztak, és ezeket nálunk is érdemes lenne a kap eszközeiként bevezetni a 2014-től 20-ig tartó időszakban. Köszönöm szépen, megköszönöm az alelnök urunknak, és most nagyon szívesen visszaadom a szót szakértőinknek, hogy válaszoljanak a nekik feltett kérdéseikre, és még egyszer megköszönöm ezt a nagyon jó előadást. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal a tényel kapcsolatban, hogy az összes támogatás típust figyelembe vettük-e, hát figyelembe vettük az amerikai élelmiszer támogatást, de a szociális költségvetést amelyet az európai fogyasztóknak bocsátunk rendelkezésére a kereslet élénkítése érdekében nem vettük figyelembe. Az USA-ban vannak olyan szegények, akik élelmiszertámogatásban részesülnek, de ez nem ugyanaz, mint a pénzügyi támogatás, amelyben bizonyos európai szények, szegények részesülnek. Nagyon magas az USA-ban az élelmiszertámogatás támogatás mértéke. Ezért tehát figyelembe vettük, amit nem vettünk figyelembe, és ez az összes országra vonatkozik, ez a bioüzemanyagok támogatása. Az OECD sem számítja bele ezeket a támogatásokat, mégpedig jó érveik vannak hozzá, hiszen ez nem a mezőgazdaság, hanem mondjuk az energiafüggetlenség vagy a környezetvédelem támogatását céloz ez a támogatás. Tehát nem az agrárpolitika körébe tartozik. Az Európai Unió esetében sem vettük be, mert itt a gazdasági, a, a globális ár ingadozások például a repce vagy a kukorica árának növekedésének az ellensúlyozására voltak támogatások. Az USA esetében a beavatkozás az intervenció egyik legfontosabb eszköze a kukorica esetében történik. Próbáltuk az egymásnak megfelelő támogatásokat mérni, ugyanakkor az összes számot, az összes mutatót nem tudtuk figyelembe venni. Európa esetében azonban így is nagyon jelentős volt a különbség. Például 10%-at próbálunk elérni, hogy 10%-ot érjen el az üzemanyagban a bioüzemanyag, és ezt nagyon erősen támogatjuk az USA-ban. A kukoricatermés 40%-a már a bioüzemanyagokba megy, az ilyen jelentős támogatás nélkül is. Aztán az adó rendszertől való elválasztás, ez sem került be, nem jelenik meg mindig feltétlen a költségvetésben, pedig egy nagyon jelentős eszköz az agrárpolitikában. Amikor a, az üzemanyagok adókedvezményéről beszéltem, ott nem az bioüzemanyagról volt szó. Európa esetében a gazdák második vagy harmadik legfontosabb támogatási eszköze az, hogy a, az üzemanyagok adóját visszakapják. És ez persze más Európai Uniós politikák, például a bioüzemanyagok támogatásának politikájával ellentétes, de azért még így is fennmaradt. A Tarabella úr engedjünk, engedje meg, hogy a, emlékeztessem a jelentés utolsó verziójára. Aztán, ami az Európai Unió és Brazília és a kutatás kérdését érinti. Oktatásba, közoktatásba, kutatásba óriási összegeket fektetnek be, ez volt az egyik mutató, amit vizsgáltunk. Azonban eléggé új dolság, hogy ezen a, témával, ezen a témán dolgoztunk, és hogyha az európai támogatásokat, a, például a hetedik kutatási keresprogramon belül a kutatást végző ügynökségek munkáját is figyelembe vesszük, 300 millió eurót kapnak évente, e, és erre még rátevődik a magánkutatás fejlesztési költségvetés. De itt nem tudjuk ennyire szorosan a közös agrárpolitikához ezt kapcsolni, és nem is a közös agrárpolitika költségvetéséből van finanszírozva. Aztán Svájc, ahol a biodiverzitása kapcsolatos politika hatékonyabbnak tűnik, mint az európai intézkedések. Nem tudtuk még számosítani teljes mértékben a köl, az előállítás költségeit ebnek a jelentésnek a keretében ez sajnos nem fért bele. 6-7 százaléka a hasznosítható mezőgazdasági területnek teljes mértékben öm, gazdasági sokkot okozhat azáltal, hogy negatív termelékenység jellemző rá, azaz többe kerül megművelni, mintha nem növelnék meg. Európai Uniós tekintetben ez 4%-3%-ra csökkenthető, de ez sem elhanyagolható területmennyiség, hogyha az egész Európai Uniós területet figyelembe vesszük. Kanada. Kanadáról tényleg keveset beszéltem. Kanada ugyanannyira támogatja a gazdákat, mint az Európai Unió, legalábbis a mutatók szerint, amelyek szerintem eléggé beszédesek. 2010-ben legalábbis ugyanazt a számot, 20%-ot értek el. A támogatás a, főleg a tejre összpontosul, egyetlen terményre. Itt ezen túlmenően főleg biztosítások vannak, tehát agrárbiztosítások, de a tej esetében, ami különösen a nyugati tartományokban termelt termék, a kvótarendszert is alkalmazzák. Eléggé hasonlít egyébként az amerikai rendszerhez, tehát azokat a bírálatokat, amelyeket az amerikai rendszer esetében megfogalmaztunk, Kanadára is vonatkoztathatóak. Milyen károkat szenved el a környezet? Ezt nem számosítottuk. A környezeti károk nagyon sok cikkben említésre kerültek, például a Science című magazinban az Egyesült Államokra utaltak, a biodiverzitás csökkenése, aztán a különböző egérfajták, vagy denevérfajták eltűnése, aztán a pollenek mennyiségének és sokszínűségének a csökkenése a levegőben. Ez a Science magazin mellett a gazdasági magazinokban is megjelent már. Aztán a Science magazin a, az európai szennyezés esetére is kitér. Persze azt a következtetés levonhatjuk ebből, hogy gyorsan abba kell adni mindenféle mezőgazdasági tevékenységet, mert különben nagy bajok lesznek, de ezt nem, mégsem gondolhatjuk komolyan. Azt hiszem nagyjából ennyi. Milyen megoldásokat találtak más országok, amit átvehetnénk az európai agrártámogatási rendszer megreformálására. Hát nem akarunk itt előírni megoldásokat, nem ez volt ez a jelentésünk célja. Átláthatóak akartunk lenni, és szerettünk volna gondolk- elgondolkodtatni a döntéshozókat. a, október óta a parlament így is már nagyon sok felvetésünket figyelembe vette. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, rengeteg olyan dolog volt benne, amin elgondolkodhatunk, tehát nagyon hasznos volt. Most a szakbizottságunk ülését ezzel lezárjuk ha május 30-án és 31-én fogjuk folytatni a munkánkat, de kérem az előadókat és a koordinátorokat, hogy gyerek szívesek maradjanak itt a teremben, mert rögtön most egy 10-15 percig összeülünk.